So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Készítse mindenki elő a szavazókártyáját, mert a szavazást fogjuk folytatni. Tegnap nem jutottunk el a szavazás végéig. Most a 12-es napi rendi ponttal folytatjuk a munkát. A rádióaktív anyag fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszere tárgyában fogunk szavazást tartani. El is kezdjük. 15-ös, 14-es, 17-es, 18-as módosító indítvány kitámogatja őket. Ki ellenzi őket? Tartózkodók, elfogadtuk őket. 26-os módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 27-es mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. A 27-esnél ellenőrző szavazást fogunk tartani. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 12 igen, 4 nem ellenében elfogadtuk. 28-as módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elutasítottuk. 29-es módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellett ellene, tartózkodók elutasítottuk, 31-es mellett ki van. Ellene, tartózkodók elutasítottuk, 32-es mellett, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 33-as mellett ki van. Ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk, 34-es, elutasítottuk a 34-es, ki van mellette? ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Jó, azért ellenőrizzük elektronikus úton a 34-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 9-en mellette, 16-an ellene voltak, így hát elutasítottuk. 35-ös módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 36-os mellett és 40-es mellett ki van ellene, elfogadtuk őket 37-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 38-as mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, 39-es mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, 42-es mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, 43-as mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, egyes kompromisszumos mellett ki van ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk, 44-es módosító mellett ki van. Ellene, tartózkodók, nem világos, a 44-eset elektronikus úton ellenőrizzük. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 45-ös mellett ki van. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 47-es mellett ki van ellene tartózkodók. Karl-Heinz Florenz megjegyzését nem hallottam. Rendben, a 47-eset elektronikus úton ellenőrizzük. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. áttérünk a 3-as, 13-as módosítóra blogban, ki van mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 41-es módosító, szóbeli módosító indítványal együtt ki van mellette. Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Akkor a 41-es részenkénti szavazás következik két részben. Első rész a, módosít, a szóbeli módosító, aki van mellette. Ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész. Erről nem szavazunk, mert hogy blogban elfogadtuk az előzőt, a négyes ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk, 48-as mellett ki van. Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 49-es szóbeli módosítással ki van mellette ellene ki van, tartózkodók, elfogadtok. A szóbeli formában, módosított formában. Ötös módosító ki van mellette? Ellene, tartózkodók, nem világos az eredmény, az ötösről elektronikus ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Világos többséggel elfogadtuk. ötvenes Ki van mellette? ellene, tartózkodók elutasítottuk, 51-es mellett ki van, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 53-as mellett, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 54-es mellett, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Áttérünk a kettes kompromisszumos módosítóra. Mellette ki van? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Hetes módosító mellett ki van? ellene tartózkodók elfogadtuk, 8-as mellett ki van. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 60-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 61-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 62-es mellett ellene tartózkodók, ezt elektronikus úton ellenőrizzük, tehát a 62-es módosító indítványt. Szavazott mindenki? Ebben az esetben lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tízes módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk, 63-as mellett ki van. Ellene? Tartózkodók elfogadtuk, 64-es mellett ellene tartózkodók. Elutasítottuk. Áttérünk a 65-ösre, 66-osra és 67-esre, ezekről blogban szavazunk, ki van mellettük. Ellenük tartózkodók, elfogadtuk őket, 11-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es mellett ki van. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 70-es mellett ki van ki ellenzi, tartózkodók elutasítottuk, 71-es mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 72-es mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk, 73-as mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as módosító mellett ki van. Ellene tartózkodók elektronikus úton szavazzunk róla, tehát a 20-as módosítóról szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Ugyanazzal a többséggel fogadtuk el, 22-es mellett ki van? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 23-asról nem kell szavaznunk, 24-es jön, ki van mellette? ellene tartózkodók elutasítottuk. Rendben, a 24-eset elektronikus úton ellenőrizzük, de ugyanaz a tömeg lépett fel ebben az esetben, mint előbb. Elfogadtuk. Tehát a 24-eset ellenőriztük, és elfogadtuk. Így a 25-ös okafogyottá vált, és a 19-es módosítóról szavazunk szóbeli formában módosítva. Ki van mellette? Ellene ki van? Tartózkodók elfogadtuk. Akkor 19-esről már nem kell külön szavazni, áttérünk az elektronikus zárószavazásra. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Gratulálunk az előadónak 35 igen, 3 nem szavazat mellett. Ezzel akkor készen vagyunk, és áttérünk a következő napi rendi pontunkra, ahol megfelelő időkeretet kell megint csak előirányoznunk, mert rendkívül tömegben érkeztek módosító indítványok. Várok, amíg rendeződnek a sorok. So, ich glaube, jetzt haben wir die nötige úgy gondolom, hogy akkor most, ha szükséges nyugalom beállt a teremben, azt javaslom, hogy folytassuk vitánkat a dohánytermékekkel kapcsolatban. Elsőként az illetékes előadó kapja meg a szót. Ha készen áll a munkára, Linda. Linda McEwen, parancsolj. Thank you, Chair. I think, um... Köszönöm szépen. Most hát egy kicsikét most már nyugszik le a teremhangban a hangulat. Köszönöm szépen. Most hát először a rossz hírek. Több mint 1300 ö, módosítás van. A jó hír igazából nagyon sok ezekből egybeesik. A legtöbb a delegált jogi aktusokról szól, Ma erről azért is szeretnék beszélni, mert szerintem nagyon óvatosan kell a bizottsági javaslatot megvizsgálnunk, ugyanis bizonyos esetekben úgy gondolom, hogy a kollégáknak igazuk van, amikor azt mondják, hogy bizonyos részeknek vissza kellene jönnie a az együttdöntési eljárás keretében. Tehát a delegált jogi aktusokat figyeljük óvatosan, hogy a parlament előjogai ne csorbuljanak. Kérem, hogy maradjanak csendben, a kollégák. Kérem, hogy a munkatársak is folytassák kívül, a termen kívül a vitát, és adjuk meg a lehetőséget az előadónak arra, hogy előadja a mondandóját, és nyugodt légkörben próbáljuk meg a módosító indítványokat is megtárgyalni, mert ez egy nagyon fontos jogszabály. Köszönöm szépen, tehát még egyszer nagyon sok a módosítás. Nem mindegyik egyébként azonos irányba mutat a kulcskérdésekben, de azért nagyon sok közös vonást is felfedezhetünk a módosításokban. Általános értelemben igazából van egy-két kolléga, néhány kolléga, akik teljes mértékben elutasítják a bizottsági javaslatot, de ez nem a többség. Hiszen a többség elfogadja a bizottság legfontosabb érveit, hogy valamit tenni kell. Persze végig kell gondolni, hogy hogyan is és miért is akarunk tenni bármit, és igazából minden egyes tagállamunk részese a keret, a dohányipari termékekről szóló keret egyezménynek. Az Európai Unió sok jogszabály esetében a világban vezető szerepet tölt be, de igazából ez a dohányiparral kapcsolatban nem igaz. Az Egyesült ö, államokban 18,5% dohányzik, Kanadában kevesebb, Európában viszont többen szavaznak, többen dohányoznak ennél, tehát itt még sokat kell tennünk, és kicsikét ugyan csökken a dohányzási mérték Európában, de nem olyan mértékben, mint Latin Amerikában, Amerikában vagy Kanadában, ahol igenis és nagy lépéseket tettek annak érdekében, hogy visszaszorítsák a dohányzást. Bizonyos országokban egyébként eléggé aggasztóak az adatok. Ott, ahol a fiatalok körében csökkent a dohányzási mérték, most megint emelkedőben van. Tehát ez a cél, hogy az új generációt akadályozzuk meg abban, hogy dohányossá váljon. Biztos vagyok benne, hogy 99%-a a az erős dohányosoknak nem szeretné, hogyha gyermekei szintén dohányosok lennének. Úgyhogy nagy a felelősség rajtunk, tegyünk valamit. Itt a parlament megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a fiatalokat eltérítse a dohányzástól. Tehát nagyon sok a módosítás. Én most meg szeretném hallgatni a kollégákat, hogy a módosítások beterjesztői, beterjesztői magyarázzák el az álláspontjukat. Aztán ugye itt a hozzávalók kérdése, miből is áll egy cigaretta, mit tehetünk bele egy cigarettába. Nos, hát ez nagyon sokáig majdnem, hogy titok volt. Florenc úr nagyon sokat dolgozott ezen éveken keresztül, hogy kiderítse, hogy miből is áll, miből áll össze egy cigaretta, mik az összetevői. Vannak olyan módosítások, akik, amelyek a tagállami jelentési rendszereket szeretnék az adatszolgáltatást javítani. A bizottság ugye összegyűjti a tagállamoktól az adatokat, elemzi azokat és megteszi a szükséges lépéseket. De itt bizonyos kollégák egy pozitív listát szeretnének a hozzávalók értelmében megvalósítani. Tehát, hogy gyakorlatilag csak azt lehessen beletenni egy cigarettába, ami rajta van ezen a bizonyos listán. Ez nagyon sok országban egyébként eleve így működik. Talán erről beszélhetnének azok a kollégák, akik ezzel kapcsolatban módosításokat terjesztettek be. Én nem ellenzem egyébként, csak meg kell nézni, hogy a gyakorlatban hogyan működne. Aztán van itt egy nagyon ellentmondásos politikai kérdés, amelyről mindenképpen kell beszélnünk. Miről is van szó? Az ízesítés ezzel kapcsolatban nagyon sok nyitott kérdés van, az egyik a hozzávalók. A bizottság ugyanis nem akadályozza meg, hogy cukor, cukrot tegyenek hozzá a tízesítés során, de mások viszont szeretnék ezt betiltani, mert ezzel ízletesebbé teszik gyakorlatilag a cigarettát. Persze értem azokat a kollégákat, akik így érvelnek, de ugyanakkor ne felejtsük el, hogy amúgy is behozatalra szorulunk dohányipari termékekből, tehát ott már eleve esetleg a cukor megtörtént. Aztán az ízesítések. Úgy tűnik, hogy a legtöbben az általános íz tilalmat, ízesítési tilalmat elfogadják, tehát csokoládé ízesítés, eper, vanília, így és, és így tovább. Ezzel kapcsolatban azért vannak módosítások is. A mentolra vonatkozólag szeretnének egyesek derogációt kérni. Én úgy gondolom, hogy miután a saját ö, tudományos testületünk egy több mint száz oldalas dokumentumban azt bizonyítja, hogy a mentol egyrészt köhögést okoz, másrészt jobban, tehát mélyebb, mélyebb belégzést, letüdőzést okoz, és nagyon sokan tudták azt a dohányipari cégeknél, hogy a mentor az egy nagy hívóerő a fiatalok körében, a mentoros cigaretta íz. Azért is emelik egyébként ezt az ízesítési formát a piacon, mert ezzel minél több fiatal tudnak bevonni a dohányzásba. Ezt akarjuk? Biztos, hogy ezt akarjuk? Belgiumban és Brazíliában, illetve Németországban is betiltották már a mentolos cigarettákat, és az Egyesült Államokban is a teljes ízesítési tilalmat akarták megvalósítani, de aztán végül is a lobbistáknak a mentol sikerült ebből a körből kivonnia. És akkor ezzel kapcsolatban ugye persze, hogy mások is most felszólalnak, hogy ez diszkriminatív, mert ha a mentolt engedélyezik, akkor más ízesítést is engedélyezzenek. Tehát, hogyha mi is megengedjük a mentolos ízesítést, akkor tulajdonképpen megnyitjuk a kiskaput másfajta ízesítések előtt is. Úgyhogy szerintem legyünk konzisztensek az ízesítések tekintetében, és a mentolt is tiltsuk. Az ízesítéssel kapcsolatban van egy általános kérdés is, a snusz. És most ezzel kapcsolatban döntést kell hoznunk. Svédország, Finnország tekintetében fontos kérdés ez, de főként Svédország esetében, hiszen ezt erre derogációt kapott a szerződésben is Svédország, Egyes kollégák az egész tilalmat az egész Európai Unió területén megszüntetnék. Mások azt mondják, hogy miután itt egy svéd kérdésről van szó, hát ezt intézzék a svédek maguk között. Aztán egy másik fontos terület a csomagolás, illetve a címkézés. Egyes kollégák úgy gondolják, hogy túl messzire megy a bizottság azzal, hogy megmondja, hogy mekkora legyen a csomag és annak meg, felületének mekkora százalékát kell felhívásokra biztosítani. Egyes portugál kollégák vékonyabb dobozról számoltak be Portugáliában, mint az általános dobozméret, tehát ezzel kapcsolatban szerintem nem kellene túlságosan keményen fellépnünk, nagyon sok kolléga olyan módosításokat terjesztett be, amely a saját készítésű dohánytermékeket célozza, vagy irányozza. Talán ezt elfogadhatnánk. És aztán végig kellene gondolni keményen, hosszasan azt is, hogy a felhívásokat, illetve a fotókat, ezeknek a méretét csökkentjük. Miért olyan erős a lobby ez ellen? Azért, mert tudja az ipar, hogy a fotók igenis is használnak. Jelenleg 9 vagy 10 országban van fotófelhújvás, 66 országban a világon. Ez nem új tehát, egyesek egyáltalán az egész fotókérdést ki akarták venni ebből, de a tanács biztos, hogy ezt nem fogja elfogadni, mert nagyon sok tagállamban már eleve ez így valósul meg, és más tagállamok is tervbe vették a fotó használatát. A kis vékony méretű slim dobozokon sokszor nagyon pici a fénykép, és alig látszik, Nagyon sok kolléga arra utal a módosításaiban, hogy nincsenek érvek amellett, hogy valóban hasznosak lennének és eltérítő jellegűek lennének ezek a fotók. Hát ez nincs így, igenis, és ez nagyon hatékony eszköz, és ezt jogi eszközökkel kell védeni, tehát szerintem maradjunk ennél a megoldásnál. Nagyon erős a lobby, De hogyha nem olyan fontos a felhívás mérete, akkor vajon miért olyan erős a lobby tevékenység annak a növelése ellen? Aztán megint van egy nagy sor olyan módosítás, amely azt mondja, hogy töröljünk mindent, más módosítások pedig azt mondják, hogy tovább kell menni, például teljesen egységes csomagolást kell alkalmazni, mint például Ausztráliában. Más kollégák pedig nem akarnak különbséget tenni a saját készítésű sodor cigaretták, illetve a más termékek között. És ugye ide tartoznak még a szivarok is. Tehát ez megint egy fontos kérdés, amelyről minden bizonyal még kell beszélnünk. És aztán ugye a az egységes csomagolás is egy fontos kérdés. Bizonyos kollégák ezt teljesen elutasítják, mások pedig pont emellett kardoskodnak. Visszakövethetőség, biztonsági előírások. Nagyon sok kolléga elfogadja azt, hogy ez fontos. Én is úgy gondolom, hogy fontos, de ugyanakkor én azt nem fogadom el, hogy a nagyobb méretű felhívások a hamisítást erősítenék. Ezzel nem értek egyet, szerintem ez nincs így. A bizottság talán egy ezzel kapcsolatos kezdeményezésről beszámolhatna, mely a héten látott napvilágot. A visszakövethetőség tehát rendkívül fontos, és a határokon átnyúló eladások, úgy tűnik, hogy erről ezzel mindenki egyetért, hogy ezt be kellene tiltani, ezt nem szabadna megengedni. Tehát itt az internetes árusítás más országból való árusítás tiltásáról lenne szó, hát ez ugye nem lenne akkor legális, és úgy tűnik, hogy konszenzus alakult ki, hogy ezt betiltsuk. De bizonyos kollégák teljes internetes árusítást, még a tagállamon belüli internetes árusítást is be akarják tiltani, de a bizottság lehet, hogy azt mondja, hogy ez sajnos nem legális, meglátjuk, hogy a kollégák erről mit mondanak. Az új típusú ö, dohányipari termékek, ugye itt engedélyezéshez kötnénk, a bizottság ezt egy lehetőségként ö, említi, nagyon sok módosítás a kollégáktól ebben az értelemben arról szól, hogy a kevésbé öm, ártalmas, veszélyes öm, termékek szekciót ezzel az elnevezéssel illessük, de hogy pontosan ez mit is jelent, az számomra még nem világos, tehát talán a kollégák majd ezt elmondhatják akik ezeket a módosításokat beterjesztették. E-cigaretta. Nos, hát ezzel kapcsolatban volt egy workshop, és a módosítások gyakorlatilag az összes véleményt lefedik a nikotin tartalmú termékekkel kapcsolatban. Egyes kollégák, kevesen ugyan, de azt mondják, hogy egyáltalán nem ide tartozik ez a téma, Mások azt mondják, hogy különbséget kell tenni a leszokásra specializált termékek és más jellegű termékek között, hiszen azt esetleg egészségvédelmi jogszabályban kellene rögzíteni. Aztán itt ugye a korhatárok kérdése is felmerül ezzel kapcsolatban, és nagyon sok kolléga azt szeretné, hogyha az összes nikotintartalmú termékeket, tehát ezeket a raktapaszokat, és az e-cigarettákat is a szegészség, tehát a gyógyszerekre vonatkozó jogszabályban kezelni. Van egy másik olyan javaslat, amely homeopatikus termékként kezelni ezeket a termékeket. Ez ugye egy picit könnyítene a gyógyszeripari engedélyezéshez képest a helyzeten, és Florenc úr azt mondja, hogy hát igen, ez egy köztes megoldás, lenne tehát ö, engedélyezési eljárás az e-cigaretták részére, de ez nem lenne annyira szigorú. Ugyanis ö, amennyiben ö, gyógyszernek minősül, sokkal bonyolultabbá válik a helyzet. Nos, hát erről biztos, hogy a bizottság azt fogja mondani, hogy ez tagállamonként változó, hatást fog okozni, de biztos vagyok benne, hogy az e-cigaretták kérdésében sikerül majd megegyezésre jutnunk. De minden esetre vannak különböző álláspontok, egyesek azt mondják, hogy ez egész egyszerűen a gyógyszeripar kérdéskörébe tartozik, azt mondják, hogy ez egyáltalán nem így van. A tanács, a miniszterek, meglátjuk, hogy hogyan döntenek, elképzelhető, hogy azt fogják mondani, hogy ez a gyógyszer kérdéskörébe tartozik. Tehát ezek lettek volna a legfontosabb témák. Aztán vannak más területek, kisebb módosítások, vagy kisebb horderejű módosítások. Hazámban például nem lehet kapni öm, a szupermarketekben cigarettát, tehát az is, hogy hol ö, árusítják a cigaretták, ez, ez is egy ö, új kérdés. Hát például a hazámban sos, nem láttam ö, gyermek, játék, cigarettát, de úgy tudom, hogy Franciaországban például van. Hát ez azért elég furcsa, hogy mondjuk ö, cigaretta formájú csokoládét ö, adjanak a gyerekeknek. Tehát ö, egyes kollégák szeretnének erre a területre is ö, hatással lenni a jogszabályon belül. és most várom az önök hozzájárulásait a módosításokkal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, Linda Mekeven, köszönöm a bevezetést, és akkor most megkezdjük az árnyék jelentés felelősök hozzászólásait. Nem ez Karl-Heinz Florenccel először. Linda Mekeven asszony, köszönöm szépen, köszönjük az együttműködést az elmúlt hónapokban. Hát aki elolvassa a módosítókat, 1300 vagy cirka ennyi. Hát az ezzel tölthette a múlt hétvégét, én nem ezt tettem egyébként, de aki hát úgy átlapozza ezeket az egyik oldalról a másikra, hát akkor ha komolyan akarjuk, akkor lehet kompromisszumot találni, de egy-két ponton azért ökölberándul az ember keze, mi a fogyasztóvédelemmel foglalkozó bizottság is vagyunk. Az a benyomásom, hogy néhányan úgy beszélnek, mint egy gazdaságfejlesztő bizottság tagja, ezt értem, de hát egyelőre még fogyasztóvédelemmel foglalkozunk, és a fogyasztói szempontokat kell előtérbe helyezni. Ezt lehet eltúlozni is, ezt is tudom. Én mindig csodálkozom, hogy milyen rugalmasságot mutatnak a liberális barátaink. Az egyik nincs itt, akit nagyra értékelek, aki azt javasolja, hogy a dohánytermelést egész Európában tiltsák be a másik meg azt mondja, hogy ne csináljunk semmit, az is liberális. Hát szóval mind a kettő Németországból jön, illetve német útlevelük van. Na most szeretném felhívni a figyelmet arra, az egyik kollega éppen telefonál, majd azért neki lehetőséget adunk, hogy hozzászóljon. Ja, csak Kramer úr nyugodtan fejezze be. Hát nem tudom, hogy te mit gondolsz, de hogy az egész egy nagy newsletterben ez megjelent, és amikor olvastam a módosítókat, azt mondtam, hogy na vajon ez majdnem mindent lemásolt arról, amit az ipar írt. Tehát nehéz itt komolyan beszélni. Na most vissza a témánkhoz. A kollega majd mindjárt szólni fog, nyilvánvalóan. Elnök úr, elnök úr, ez a hozzászólás pimasság volt, azért ezt hadd mondjam meg. Úgyhogy nagyon kérem, mondd el, hogy gondolod, hogy én ezt lemásoltam az ipartól. Hát ha úgy állítasz be egy kollégát, mint egy lobinak a kiszolgálója, ez egy olyan állítás, amit a leghatározottabban kedves kollega... De <laughs> az, ez nem megy. Ez nem megy most a módosítókról van szó, hát négyszer, négy különböző, ugyanaz a szöveg, és ha bizonyított, hogy ezt egyedül szabadon csináltad, annak én nagyon örülök, de négy szerző ugyanazt a szöveget nyújtotta be. Hát be lehet ezt nyújtani, csak ügyesebben kell csinálni. Na most én, hát majd erről később beszélünk egyébként. Van néhány dolog, amibe nem tudok belemenni. Linda McKinnon utolsó pontja, hogy a jövőben a dohánytermelést azt pult alatt árusítsuk, az azért egy kicsit messzire megy, de ez egy olyan termék, amelyet úgy kell árusítani, mint a tejet, meg a vajat, tehát meg ez a másik túlzás. Szóval ez is túl messzire megy. Aki pedig tubákol, ha valaki ki akarja nyitni a Pandora dobozát, az bizony megégeti magát. Svédország vetette ezt fel, és akkor több országba is esetleg átterjedhet, hát nem vagyok biztos abban, hogy a jogalap elegendő ehhez, úgyhogy én ezt úgy hagynám, ahogy van, egész biztos, hogy nem támogatom azt, hogyha ez egy svéd ügy, ez a snooze és annak is kell maradnia, akkor Európának ezt nem kell szabályoznia. Véleményem szerint ez megint csak túlzás, ezt alapvetően elutasítanám. Másrészt azonban világos, hogy nagyon sok kollega ezt a plain packaginget akarta benyújtani, ezt tudtuk, ez is túl messzire megy véleményem szerint, a százalékos arányok túl nagyok, akkor lehet vitatkozni erről, de egyébként azt gondolom, hogy a bizottság véleményét támogatnám a csomagolással kapcsolatban. A slim, a vékony csomagolás ellen vagyok, meg a parti csomagolás ellen is. Ezek ilyen, ilyen csalogató termékek, ez kiderül az értékesítési számokból is. Néhány éve még nem is ismerték ezt a slim megoldást, és most már egyre felkapottabb. Ezek a cigaretták nem ártalmatlanabbak egy kicsit sem. Tehát kritikusan nézem én ezt. Szenvedélyes kérdés, és a legfontosabb számomra az, az hogy az adalékanyagokat engedélyezzük-e tucatjával, illetve évek óta a dohányipar az orránál fogva vezeti az embereket. Nagyon nehéz volt a helyzet 5-6 éve, akkor folyamatosan jelentések születtek, nem csak az egyes anyagokat illetően, hanem a 70 különböző vegyi anyagról, ami a cigarettában van. Ez az igazán veszélyes. Tehát én a pozitív lista mellett vagyok, és a szakértőknek kell aztán eldönteniük, hogy most cukrot, mentolt felveszünk a listára, vagy nem. Én ezt nem tudom eldönteni, és csodálkozom, hogy nagyon sok kollega azt hiszi, hogy ezt képes eldönteni, én nem. Úgyhogy én ezt sokkal inkább a szakértők kezébe helyezném. A cigarettának ugye 800 fokon ég, ugye a és akkor ez egy rendkívül veszélyes anyag, akkor cukoriség, szóval én ezt nem tudom. És a szakértők azok, akiknek ezt el kell dönteni, és ha kell cukor meg mentol a cigarettába, akkor nem a mentol részarányt növelném, hanem egy új dohányfajtát szorgalmaznék. De hát ha olyan rossz a dohány, amit nem lehet szívni Európában, mert fel kell javítani, akkor, és az egészet exportáljuk, mi meg olyan országból hozzuk be a dohányt, ahol több a napsütés, hát, mert akkor érik a, a dohány, tehát az export-import itt össze-vissza történik, és én azt szeretném, hogy a cigarettának cigaretta íze, íze legyen, és egyetértek azzal, hogyha egy kicsit jobb ízűt akarnak szívni az emberek néha a, a, a pult alatti árusítás, hát meg a tubákolás, a smooth, a képek. Szóval a végén ezeknél a képeknél kötnénk ki. Együtt tudok élni a tagállami szabályozással is, de hát ez biztos nem kap többséget nálunk, úgyhogy 75%-nak kell lenni. Hát itt szintén egy kérdőjel van szerintem a dolog mögött. Én egy kompromisszumot javasoltam, és azok, akik 50%-ot kérnek, azok ugye a 75 százalék előtt is kinyitnak ajtót kapott, ezért mondtam, hogy legyen 50 százalék, és az elmúlt időszakban mondtam, hogy még jobban tanulmányozni kell a módosítókat, és ha ezt megtesszük, akkor az izgalom az majd csökken. Köszönöm szépen, már voltak ilyen vitáink más jelentésekkel kapcsolatosan, hogy nem mindig lehet nyomon követni, hogy honnan erednek a módosítók, hogyha az eredeti szerző nem szerepel ott, hát esetleg egyszer majd erről is lehetne vitát folytatni. Na most a következő hozzászóló Frederik Ries, akik a liberálisok. Azt hiszem, hogy megkezdődött legalábbis Németországban a választás kampány, de itt a mai témánk szempontjából én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, hiszen itt titáni munkája van, 1300 módosítás, és aztán hát nagyon sok vélemény is készül a különböző szakbizottságoktól, kompromisszumokat kell kidolgozni, és biztos, hogy ez nem lesz könnyű. Még akár a frakciókon belül is hatalmas eltérések mutatkoznak, és biztos, hogy nem lesz könnyű a különböző véleményeket készítő szakbizottságokkal sem dűlőre jutni, mert úgy tűnik, hogy a legtöbb vélemény az IMKO-ban, a Júriban és az Ipari Szakbizottságban is úgy tűnik, hogy inkább fel akarják vizezni egy kicsit a bizottsági javaslatot, akár a felhívások mérete, a mentor betiltása, vagy a cigarettadoboz mérete. Mi ezt nem így látjuk, legalábbis a többség ebben a szakbizottságban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy alapvetőleg meg kellene őrizni a bizottsági javaslat legnagyobb lépéseit, ez szerintem már önmagában nagyon nagy győzelemnek számítana. Nézzük meg, hogy mik a legfontosabb prioritások, az aromák tiltása, tehát ez a 6-os, 1-es és 4-es bekezdés, 6-os cikk 1-es és 4-es bekezdéseire vonatkozik, és aztán legalábbis itt ebben a szakbizottságban a liberálisok, de talán mások is, úgy gondolják, hogy a mentolt is ki kellene zárni, ezt is be kellene tiltani. Linda van szerintem elég jól elmagyarázta, hogy miért lenne erre szükség. És aztán ugye itt vannak a rákkeltő anyagok, jó magam is az ötös cikkhez Korin Lepázsal együtt egy módosítást terjesztettem be, ez pedig egy listát jelentene az Egyesült Államok mintájára, amelyben azok az anyagok szerepelnének, amelyek a legveszélyesebbnek, legártalmasabbnak számítanak. És ezeknek a korlátozását kellene elérni. Szerintünk ez a lista, ez az úgynevezett pozitív listával nem inkompatibilis, és úgy tűnik, hogy ez a pozitív lista is tetszik a jelentéstevőnek, amelyet igen sok, tám- igen sok támogatást kapott a kollégák részéről. És aztán a Récsen belül is Florenc úr erre utalt, tehát ez egy hasonló téma. Nos, természetesen nem szeretnénk nagyon radikálisnak mutatkozni, Wilmot, Karl Schlitter és más kollégák sokkal keményebben akarnak felépni, de szerintem koherensnek kell lenni. Az biztos, hogy nem fogunk tudni a dohányipari termékekből egy olyan terméket előállítani, amely nem káros az egészségre. Aztán vannak olyan túlzások is. Bizonyos kollégák azt mondták, hogy tiltsuk be teljesen, de ugyanakkor azért azt sem mondhatjuk, hogy a cigaretta az egyenlő egy cukorkával. A liberálisok nem fogják támogatni ezt a megközelítést, a 1250-est sem fogjuk támogatni, amely az elektronikus cigarettákra vonatkozik. Ez egy nagyon nagy téma, nagyon nagy vita lesz, nem tudom, hogy most ezt elmondjam e hiszen ezt minden egyes eszmecsere és meghallgatás során elmondtuk, hogy egész egyszerűen nem tudjuk támogatni azt, hogy az elektronikus cigarettákat kevésbé tegyük piacképessé, mint a cigarettákat, az, hogy ezeket az elektronikus cigarettákat csak a gyógyszertárakba árusíthassák, ez szerintünk nem elfogadható, hiszen nem is értem, hogy miért kellene különbséget tenni ebből a szempontból a hagyományos termékek és az e-cigaretták között. Mert úgy tűnik, hogy a tanácsban is mindent, mindenki tiltani szeretné az e-cigarettákat, Nos, hát a, a nem, egész egyszerűen nem értem, és nem elfogadható számunkra ez a különbségtétel a hagyományos dohánytermékek és az e-cigaretták között. Egyetértünk ugyanakkor az internetes távértékesítésre való tiltással. Mm. Minden, ami a fiatalokra vonatkozik, azzal egyetértünk. Az aromák tiltásával szintén egyetértünk. A snűszel kapcsolatban a státuszkót őrizünk, meg, véleményünk szerint Finnország és Svédország őrizik meg a derogációkat, nem alkalmaztam soha a snűzt, és nem is dohányoztam, de azt hiszem, hogy valószínűleg, hogyha nincsen ebben ö, aroma, akkor nem is lehet ö, ezt a snűzt alkalmazni. Aztán ami a, az aromákat, illetve a címkézést illeti, hát valóban itt a fiatalokat nagy kérdést jelent, hiszen a fiatalok kat kell védenünk. Ez a legfontosabb célja ennek a jogszabálynak, tehát fontos lenne ebből a szempontból ezt figyelembe venni. Aztán a csomagolás. Ebben egyetértünk a bizottsággal, a 75%-kal, de aztán ezzel kapcsolatban vannak olyanok, akik 65, mások 70, megint mások 75 vagy 80 százalékot szeretnének elérni. Azt hiszem, itt Belgiumban több mint 70 százalékos a felhívások mértéke a doboz felületén, tehát itt mégiscsak ambiciózusnak kellene maradni. És van itt még egy érdekes gondolat, Tudjuk azt is, hogy az igazi megoldás az ugye az ár. De miután erre nincsen hatásunk, ezért a 882-esben azt mondjuk, hogy azt mondja a, az egyik kollégánk, hogy legyen nehezebb a doboz, mert így a fiatalok valós akadályokkal találkoznak, egyrészt nem tudják hová tenni, mert túl nagy és túl nehéz ez a doboz, és azt hiszem, hogy ezt a gondolatot fel kellene vetni a pénzügyminisztereknek és a, az egészségügyi minisztereknek is, és azt is elfogadhatatlannak gondolom, hogy Belgiumban például fele annyiba kerül a cigaretta, mint mondjuk Franciaországban és harmadába az Egyesült Királyságbeli árnak, hát gyakorlatilag a rákot exportáljuk. Köszönöm szépen, következő hozzászólónk, Szatu Hászi aki Karl Schlütert helyettesíti a mai napon. Köszönöm szépen, köszönöm a raportőrnek rap munkáját, és egyet is tudok vele érteni. Nagyon sok kérdésben jó volt hallani Karl Heinz Florenc kollégát, akik kritizálta azokat, akik csak lemásoltak valamit az ipari anyagokból, az iparjavaslatából három kérdést szeretnék, illetve négyet szeretnék felvetni. Az első az a csomagolás, a plain packaging. Azt hiszem, hogy ez jogos. Emlékezni kell arra, hogy a dohányzás az egyik legnagyobb gyilkos, 700 ember életét követeli évente, korai halált okoz az ő esetükben, és nem kellene ilyen gyilkos terméket értékesíteni, olyan csomagolásban, amely gyönyörű színekben pompázik, meg csodálatos logókat mutat. A csomagolás az egy kommunikációs eszköz a társaságok számára, éppen ezért azt kellene támogatnunk, hogy egy nagyon egyszerű csomagolás legyen. A második kérdés a hozzáadott anyagok kiegészítők. A Linda elmagyarázta, hogy ezek a mentol, meg az egyéb ízesítő anyagok, hogy ezeket milyen oknál fogva kellene megtiltani. Én arra emlékeztetném a kollégákat, hogy a WHO keret konvenciója felszólítja feleket, hogy tiltsa be azokat a kiegészítő anyagokat, amelyek izletesebbé teszik a dohányterméket, tehát ezt követni kellene, ami a WHO anyagában szerepel. A mi frakciónk egy pozitív listát javasolt, erről szólt Linda meg éven is, és a mi elképzelésünk az, hogy csak olyan anyagokat, amelyek nem ízesítők, vagy valamilyen más módon nem növelik, a, nem, a, a, az, nem javítják az ízét, vagy nem teszik vonzóbbá a cigarettát, csak ilyent szabad használni, és nem ártalmasak. Tehát ezek lennének a kritériumok a döntéshozatali folyamatban, de mi ezt ki is fejtettük az 583-as számú módosítóban az elektromos vagy elektronikus cigarettával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezek az e-cigaretták, ez egy lehetőség a dohányosok számára, hogy segítsenek nekik a leszokásban. De a tanulmányokból az derül ki, hogy e, ez nagyon kérdéses. Nem megbízhatók és nem is biztonságosak. Ezt lehet orvosi terméknek nevezni, ahogyan a bizottság javasolta, de ez nem jelenti azt szükségszerűen, hogy az e-cigarettát csak gyógyszertárban lehessen megvásárolni. Ez a tagállam dönti el. Tehát a tagállami döntés kérdése, ezt mi itt nem tudjuk eldönteni, a tagállamtól függ, hogy most akkor ezeket a termékeket normális üzletekben is árusítják, vagy pedig csak gyógyszertárakban tehát engedélyt, engedélyeztetni ezt, mint gyógyszerterméket, ez nem azt jelenti, hogy korlátozzuk ezeknek az elérhetőségét. A gyógyszertárakra korlátozzuk. De az iparral szemben is felren kell viselkedni, és meg kell egy, egy átmeneti időszakot, egy derogációs időszakot biztosítani kell számukra. A negyedik megjegyzés, ezt eddig senki nem említette, de ezt mi erről is benyújtottunk egy módosítót, ezért szeretném ezt felvetni ebben a vitában, ez a polónium a cigarettában. Ez nem szándékos hozzáadott anyag, hanem valami, ami így vagy úgy, de benne van a dohányban, és ez az urániumnak egyik gyakorlatilag az urániumnak egyik származéka, és a műtrágyából válik ki, és ha ez ég, akkor ez egy ilyen alfa eviktor, és ez az egyik legveszélyesebb módja a rádió aktivitásnak, tehát nagyon komoly a kitettség ebben az esetben. És a 20 cigaretta per nap, az akkora radioaktív dózist jelent, mint hogyha 200 melkas röngent csinálnának évente az illetőn. Tehát vannak egyszerű lehetőségek is a polónium tartam, tartalom csökkentésére, és mi azt javasoljuk tehát, hogy itt is szabjunk meg egy határértéket. Köszönöm szépen, és most pedig Anna Rosbach asszony. <laughs> Köszönöm szépen. Martin Kellenen nevében beszélek, aki ma nem lehet köztünk. Szeretnék a nevében is köszönetet mondani az előadónak a jelentésért és a jó együttműködésért. És amit éppen hallottam, az borzasztó. Kellenen úr néhány pontot írt csak fel. Az egyik az elektromos cigaretták témaköre. Ezekkel kapcsolatban még mindig angodalmaink vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan közelíti meg ezt a témát az előadó, és mekkora mennyiségű módosító indítvány érkezett. Az ideális világban nyilván senki sem kellene, hogy nikotin függőséggel küzdjön, de hát a valóságban európaiak milliói függenek, függőséggel küzdenek, nikotin függőséggel. Egy másik kolléga is elmondta, hanem használnák a cigarettát a nikotinfüggőségük kielégítésére, akkor nem hallának meg. És nem látja az előadó, hogy mennyire brutális az a taktika, hogyha, hogy megpróbálja korlátozni az elektromos cigaretták hozzáférhetőségét. Az ernyék előadónk azt mondja ugyanis, hogy az elektromos cigaretta a legjobb útja és módja annak, hogy a szükségtelen halál esetek számát korlátozzuk. Ennek megfelelően terjesztettünk be módosító indítványokat, és ez megfelel mások álláspontjának is, hogy 2017-ig a bizottságtól azt várjuk, hogy egy alapos biztonsági elemzést és kockázat elemzést készítsen, egy költség hatékonysági elemzést konkrétan az elektromos cigaretták kérdésében. Kedves kollégák, emberek életének millió, emberek millióinak élete van kockán, a lehető legjobb és legfelhasználhatóbb jogszabályokat kell megalkodnunk az elektromos cigarettával kapcsolatban. Ami a csomag, csomagolások egységesítését illeti, a cigaretta csomagolás egységesítése témakörében elismerjük, hogy az kell, hogy legyen a cél, hogy az embereknek az egészségi állapotát javítsuk, Továbbra is aggodalomra ad véleményünk szerint okot, hogy a javaslatnak milyen következményei lesznek a szerző jogokra és a piac szabad működésére. Vannak olyan javaslatok, amelyek standardeket kívánnak előírni a csomagolásra, megnézhetjük például az Ausztrál vonatkozó jogszabályt is, de mi úgy gondoljuk, hogy továbbra is az irányelv eredeti céljának kell megfelelni, és más eh, alapelveket, szempontokat sem szabad aláásni, úgyhogy itt nem, nem szabad a szubszidiaritás elvét aláásnunk ebben a kérdésben. A csomagolás eh, nak és a reklámozás szabályozásának különböző lehetőségei vannak a belső piacon. A kérdés az, hogy ténylegesen ennek a szabályozásnak hatása lenne-e a közegészségügyi helyzetre, és nem korlátozná-e a belső piac működésének szabadságát. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne veszélyeztessük a szocialistákkal való kompromisszum elérésének lehetőségét ugyanakkor, hiszen ők nagyon is ragaszkodnak eh, ehhez a dologhoz. Nekem magamnak is van egy személyes megjegyzésem, a csomagoláson elhelyezett képek, eh, hatástalanok, mert egyfajta ilyen tasakba rakják a dohányzóknak a többsége eh, a cigarettás dobozokat, és egyáltalán nem látják így a képeket. Ami ezt a svéd rágódohány kérdést illeti, az én személyes véleményem az, hogy a skandináv szemszögből ez nem csak svéd téma, eh, szabad, eh, hogy legyen. A norvégok is nagy rajongói a snüsznek, eh, és nagyon gyakran vásárolnak be belőle. Úgyhogy ezért fontosnak tartom, hogy a javaslat esetében hagyjunk teret ezeknek az országoknak, ahogy a mi árnyék előadónk is véli, hogy megfelelően alakítsák a, ennek a terméknek a fogyasztását. És fontos, hogy legális maradjon ezekben az országokban, ha ehhez ragaszkodnak a rágódohány. És az utolsó megjegyzésem, nagyon remélem, hogy a jövőben a koffein megmarad azért még a kávéinkban, abban a kávéban, amit itt széthordanak. Talán nem fogjuk ezt betiltani. Kedves Anna Rosbach! Kedves Anna Rosbach! Néhány kolléga már különös jellel látta el a saját kávés e, csészéjét. E, reméljük, hogy nem lesz kávés csésze megjelölési előírás az Unióban. A következő hozzászólónk Orest Rossi. Köszönöm szépen, elnök úr továbbra is nagyon kritikusan látom a bizottsági javaslatot, de ugyanilyen kritikusan látom a tálibokhoz hasonló hozzáállását az előadónak valóban nem feltétlen vicc az, amit Rosbach asszony mondott a koffeinnel kapcsolatban. A kritikámmal kell, hogy illessem az eredeti szöveget, de a módosító indítványokat is, mert ezek gyakorlatilag ki akarják végezni a dohányosokat. Nem tudom, hogy a polgárok mit gondolnak erről. Én azt támogatnám, hogy tiltsuk be a kiskorúaknak való dohány termékárosítást, de Ebben nem vagyunk illetékesek, ezért nem vagyunk felelősek, dönts el mindenki maga, hogy akar-e dohányozni, vagy sem. Nyilvánvalóan vannak nehézségek, de dohányosként az embernek folyamatosan támadásokkal kell szembenézni, nem találja meg a kedvenc dohányáruját a boltban, azért, mert a jogszabályalkotó így dönt. És a felnőtt dohányosok sem dohányozhatnak. Én úgy gondolom, hogy ez nem igazságos. Holnap eh, ma, ma, a, ma a nikotin, holnap a koffein. Holnap majd a koffein fogják kikiáltani veszélyes anyagnak, vagy aztán jönnek a különböző zsírtartalmú ételek, vagy az, vagy az alkohol, és hát itt hihetetlen dimenziókat ölt a hajsza. Itt tulajdonképpen azok a bábok, akik csak a szabályok mentén tudnak mozogni, ahol már soha nem lesz választási lehetőség. Ez nekem ijesztő, ez egy ijesztő dolog. Szerintem igenis, és az a megfelelő megoldás, hogy az iskolákban megfelelő információkat adunk át a gyerekeknek. Ezt például Olaszországban nem teszik meg az iskolákban. Nem tudom, hogy ez máshol az Unióban megtörténik-e. Szerintem arra szükség lenne, hogy az iskolában elmagyarázzuk a gyerekeknek, hogy mit jelent az, hogy dohányzás, mit jelent az, hogy egészségtelen életmód vagy étkezés. Itt egy lehetőséget kell felvázolni a fiatalok számára, és nem lehet előírni mindent. Természetesen az jó, hogy a zárt helyeken nem lehet dohányozni, mert ezzel másokat zavarunk, de egy informált és felnőtt ember hadd szívjon mentolos cigarettát, amennyiben ezt kívánja. Teljesen mindegy, hogy kisi, nagy, közepes, hosszú, vékony formában kívánja azt a cigarettát elszívni, úgy szív, ahogy akar. Mások azt mondják, hogy a könnyű drogokat is liberalizálni kellene. Nos, hát ezzel a témával kapcsolatban nem szabad, hogy a személyes jogok korlátozásába csúszunk át. Nos, az elektronikus cigaretták nem hiszem, hogy olyan nagyon egészséges lennének, már csak azért sem gondolom ezt, mert azok az emberek, akik le akarnak szokni a cigarettáról, az elektronikus cigaretta tulajdonképpen csak felváltja a cigarettát, továbbra is elektronikus cigarettát fognak szívni, úgyhogy ne gondoljuk azt, hogy ez olyan, mint egy protézis. Mert hogyha egy protézissá válik, és az egész életemben, hogyha leszoktam a rendes, hagyományos dohányról, akkor utána egy cigarettát fogok szívni, nem. Ez nem ö, egy gyógyászati termék, ezt világosan ki kell mondani. A parlament belső politikákkal foglalkozó ö, részlege készített egy tanulmányt, ö, hogy milyen hatással lenne ez a munkaerőpiacra bizonyos tagállamokban. Azután itt van a nemzetközi kereskedelemre való hatása, illetve az, hogy a csempészetet hogyan fogja mindez befolyásolni. Tehát a parlamenti szolgálatok is felvetik a bizottság általi javaslat jelétjogosultságát, és én egyébként úgy gondolom, hogy politikusok számára a személyes szabadság rendkívül fontos kell, hogy maradjon, hiszen itt felnőtt emberek szabad választási jogáról beszélünk. Következő hozzászólónk Andersen, asszony, aki a GUE árnyék előadója. Most fog visszajönni a Regiszakbizottságból, akkor majd szót kap, hogyha megérkezett. Felolvasom a hozzászólóknak a neveit, akik most hozzászólhatnak majd. Richard Seba, Renate Sommer, Holger Kramer, Peter Liese, äh, Herr Bartolozzi, dann Glanis Wilmot, äh, Anders Perillo Rodriguez, dann Esther de Lange und Christopher Fjellner und Edith Estrella. Hab Elfelejtettem esetleg valakit? Nem. Gardini képviselő asszony is szót kap. Azt javasolnám, hogy három percben korlátozzák a hozzászólási időt, hogy mindenki szóhoz jusson és akkor mindenkinek eh, lesz lehetőség, hogy ebben a fontos témában állást foglaljon. Első hozzászólunk tehát Richard Zéber, köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék én is köszönetet mondani valamennyi kollégának, aki kifejezetten részt vesz ebben a vitában, így kifejezetten az előadónak, eh, a titkárságnak, az árnyék előadóknak köszönetet mondanék, a titkárság munkája az herkulesi volt 300 módosító indítvány esetén. Úgy gondolom, hogy itt a parlamentben olyan szerepet kell játszanunk jogszabályalkotóként, mármint hogy szerepet kell játszanunk jogszabályalkotóként, e, e, és azt is látnunk kell, hogy ez egy valóság a mai világunkban a dohány, ez a termék, és a feladatunk az, hogy az egészségpolitikai felelősségünknek eleget tegyünk. Én amellett lennék, e, hogy ne egy olyan helyzetet teremtsük, ahol minden be van tiltva, hanem folyamatosan lépésről lépésre jussunk el arra, abba az állapotba, hogy csökken a dohányfogyasztás, és a fogyasztott termékek biztonságosabbá válnak. Úgy gondolom, hogy valamennyi tagállamban eh, a a dohányipari keret megállapodásban elvált. kötelezettséget valamennyi tagállam. A dohány szektor, a dohányipar, különösen az adalékanyagok területén megpróbál eh, egyrészt átláthatóbbá válni, és akkor próbálja csak használni az adalékanyagokat, hogyha azok biztonságosak. A 94-es és 69-es módosítomban próbálom meg az első lépéseket megtenni ebbe az irányba. Másodszorban szeretnék a passzív dohányzásnak a különleges veszélyre utalni, különösen ami a gyermekeknek, illetve a terhes nőknek a passzív dohányzását illeti. Ezzel kapcsolatos módosító indítványaimban kifejezetten utalok erre a veszélyre, hiszen nyilván különbség van a között, hogy valaki maga nyúl a cigarettához, vagy pedig mások, eh, akik védtelenek, nem tudnak védekezni, ezzel azokat terhel a dohányfüsttel. Eh, a filozófia világába tartozik eh, az a kérdés, hogy most a képes felszólító vagy elrettentő figyelmeztetések azok hatásosak -e vagy sem. Az elektromos cigarett esetében is az a véleményem, hogy ennek lehet szerepe, de a bizottság által választott megközelítés mód helyes-e? Ezt én bizonytalan, ebben én bizonytalan vagyok. Nem tudom, hogy ez az eszköz hogyan használható jobban annak érdekében, hogy egy jobb egészségi állapotot érjünk el. És zárásképpen a dohányiparnak azt adnám útra valóul, hogy itt ugye nagyra csap, magasra csapnak a hullámok, de ahogy itt lobbiznak, ennek a módja azért sokszor már a határokat súrolja, nyomás alá akarnak minket helyezni, megkísérelnek, én azt kérem, hogy játszanak nyílt kártyákkal, és engedjék meg, hogy a parlament és a tagállami jogalkotók a maguk feladatát ellássák, különben negatív hatásai lesznek magára a dohányiparra, a dohányipari szektorra is. Lássuk, itt van a Dali eset például. Köszönöm szépen. Renáte Zommer kap szót, Renate Kramer helyett. Még nem tartunk. Köszönöm szépen a szót, bocsánat, mondja az elnök. Hát ugye legális termékekről beszélünk, és hát egy kicsit ott úgy kell hagyni a dolgokat, ahogy vannak. A, nagyon sok javaslatot egy kicsit eltúlzottnak tartok az irányel felülvizsgálata során. Persze, biztonságosabbnak kell lenni a termékeknek. Én sem akarom, hogy a fiatalok dohányozzanak. De hát az ifjúságvédelmi törvényeken mi van a tagállamokban? És mi van ezeknek a törvényeknek a betartásával, illetve annak a felülvizsgálatával? Hát ez vonatkozik más élvezeti cikkekre is, alkoholra például. Tehát nem lehet ezt maradéktalanul szabályozni egy európai rendelettel. És most ugye válság idejét éljük, egy kicsit cinikusnak tartom őszintén szólva, hogy itt, ha jól emlékszem, akkor a bizottság azt mondja, hogy 5000 munkahely szűnik meg ezzel a javaslattal, de hát ezzel szemben 8000 új jön létre. Hol? Kérdezem én. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy akkor honnan jön az a 8000 új munkahely. És nem szabad elfelejteni azt sem, hogy azok az emberek, akik elveszítik majd a munkahelyüket, azok fogyasztók is. És mi fogyasztóvédelmi bizottság vagyunk, de hát nem lehet a világ másik részét figyelmen kívül hagyni. Felelősséggel viseltetünk a, a polgártársak iránt, akiket képviselünk, és azt akarjuk, hogy a a munkahelyük megmaradjon, és legális termékről beszélünk. A nyomon követhetőség rendszere az elektronikus rendszer. Ez is túlzás, ez különösen a kis és középvállalatok esetében a cigaretta gyártással kapcsolatban, meg az egyszerű csomagolás, ezt se tartom jónak, ez is hibás elgondolás, ugyanis ez nem fogja a, a hamisítást megakadályozni, sőt, elősegíti azt. Én azt hiszem, hogy maradjunk abban, hogy legyen biztonsági figyelmeztetés a cigarettán, nem a csomagoláson. Ez megakadályozhatja a hamisítást, és esetleg segíthet az egészségvédelemben. Az e-cigarettával kapcsolatban sok minden elhangzott, én nem szeretném, hogyha ez a gyógyszertárba kerüljön, lehet engedélyezési eljárásról beszélni, de hát ez olyan, mint a vízipipa, szóval azért ez, ez, sem, ez nem teljesen veszélytelen a fiatalok számára. Az aromanyagokkal kapcsolatosan az általános tilalmat nem tartom jónak, azután a, a, a tubálkolást, azt ezt a, ki kell venni ez alól a szabályozás alól, ugyanis ez éppen, hogy az aromaanyagokból él ez a snus, úgyhogy nem lehet, és ez nem veszélyezteti az egészséget, ezt tudjuk de az egyik legnagyobb, legfontosabb kérdés számomra Mekeven kolléganő is említette ezt, az a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, amit a bizottság beleírt a tervezetbe. Jó sok ilyen delegált jogszabályt említ, és ez ezek a területek, amelyekre ez vonatkozik, tényleg oda vezet, hogy az európai törvényhozónak a hatalma elvész. Itt akkor a bizottság kap teljhatalmat, hogy ezeket az irányelveket egymaga dolgozza ki, módosítsa, hajtsa végre. Hát azért ezt nem kellene nekünk hagyni, mint parlamentnek, és lehet persze delegált jogi aktus technikai jellegű, ami jogos, de hogy ilyen tömegében jelenje meg, ez egyszerűen szemérmetlenség a bizottság részéről, és ezt nem tűrhetjük. Köszönöm. Köszönöm, rendben van. És most pedig a GUE képviseletében Andersen asszony most érkezett meg a regiből, de hát akkor most öné a szó. Köszönöm szépen köszönöm a jelentéstevő Linda McCaven nagy munkáját. Elnézést, hogy nem voltam itt, a regiben kellett dolgoznom, ahogyan azt elmondta az elnök is. Ugye itt 1360 módosításról van szó. Ebből világosan az is kiderül, hogy mekkora hatalmas lobby tevékenység húzódik emögött, a jogszabály mögött a dohányipar részéről. Itt azt hiszem, hogy inkább az emberek érdekeit kellene szem előtt tartanunk, nem pedig az ipar érdekeit, és ebből a szempontból biztos vagyok benne, hogy a standard csomagolásról már esett ma szó, de hadd mondjam el, hogy ez hogyan működik Írországban. Az első alkalommal volt most arra példa, hogy egy miniszter olyan döntést hozott, hogy teljes mértékben standardizált csomagolást fognak bevezetni az e, a Írországban. Ez az Európai Unióban az első ország lesz, a világon pedig a második Ausztrália után. Nagyon reméljük, hogy ez egy precedens értékű intézkedés lesz, és itt a tanácsban, illetve a parlamentben is megfontolják ezt a gondolatot. Ami pedig a ízesítést, aromákat illeti, a bizottság azt mondja, hogy bizonyos fajta adalékanyagokat meg kell engedni, vagy megengedne, amennyiben ezek nem adnak hozzá íz jellegű tehát valamiféle ízesítést. Nos, hát én ezt visszautasítom. Szerintem mindenféle adalékanyagot, amely javíthatja a vonzerét ezeknek a termékeknek, be kell tiltani. Tudom, hogy ez nehéz lesz megvalósítani a gyakorlatban, és itt, ahogyan a bizottság is mondta, egy független tesztpanelt kell létrehozni. Ezért nagyon fontos az, hogy a dohány termékeknek dohány íze legyen. Itt van például a cukor, a hozzáadott cukor kérdése. Szerintem nem szabad megengedni ebben az esetben, hiszen a cukor minden bizonyal javítja az ízét, és ezzel a dohány termékek vonzalm, vonzóságát is. A WHO be szeretné tiltani az összes olyan hozzáadott terméket, amely az, íze, az ízt javítja. És elképzelhető, hogy akármilyen ö, ízesítésről is beszélünk, szerintem semmilyen ízesítést nem szabadna megengedni. A fiatalok akik most kezdik a dohányzást, ugyanis nagyon gyakran emiatt esnek áldozatul. Én a pozitív listát támogatom azzal kapcsolatban, hogy milyen hozzáadott termékeket, milyen adalékanyagokat lehet használni a dohánytermékek előállításánál. Én úgy gondolom, hogy a többi kérdéssel kapcsolatban minden bizony már hosszasan eszmét cseréltek a mai napon, és még egyszer köszönöm Linda van kitartó munkáját. Köszönöm szépen. Holger Kramer kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy demokráciában élünk, és a demokráciában a vita, az eszmecsere kell, hogy a döntőelem legyen. És ehhez persze a megfelelő érvelés is hozzá tartozik. Én a demokratikus kultúra elvesztésének tekintem, hogyha a vita nem így folyik, hanem ott stigmatizáljuk egymást, hogy azok bizonyos lobby, lobbikat képviselünk, vagy itt mi képviselőként a meghosszabbított kezei vagyunk a lobbinak. Úgy gondolom, hogy elvesztette az udvariasságát Karl Heinz Florenz. Vagy vannak jó megalapozott érvei, vagy sem, de úgy gondolom, hogy a vitának a színvonalát azt az érveknek a kölcsönös felsorakoztatására kell alapoznunk. Renate Zommerhez teljes mértékben ö, ö, tudok csatlakozni, a kávé mellett ezt még megbeszélhetjük majd, amit az előbb mondtam. Úgy gondolom, mondja Karl Heinz Florenz, ezt itt kellene megtennünk. Három percen van Karl Heinz Florenz. Elnök, úgy gondolom, hogy egy kávé mellett beszéltek meg. Renate Zomerhez tudott csatlakozni, és mások akik azt mondták, folytatja Kramer képviselő, hogy túl messzire megy a javaslat, túlságosan korlátozó. Én engedjék meg, hogy olyan előírásokra eh, koncentráljak itt most, amiket a bizottság a csomagolással kapcsolatban javasolt ezek nagyon messze menőek, túlságosan korlátozó jellegűek, különösen, ha 12-es, 13-as cikkeit olvasom. Eh, miért nem vállalja fel a bizottság, hogy rögtön maga gyártja majd a dohánytermékek csomagolását? Ugyanis amit ott olvasunk, az semmiféle szabad teret nem ad már a piaci mozgásnak. Az Európai Unió a WHO szintjén aláírt egy nyilatkozatot, amelyben hajlandónak mutatkozott arra, vagy elismerte, hogy a hogy 50%-a a figyelmeztető felhívásoknak elegendő lesz, tehát a csomagolás 50%-án figyelmeztető jelzések feltüntetése elegendő egészségvédelmi intézkedés, miért akar most 70%-ot? Hogyha több embert akarunk meggyőzni arról, hogy, hogy ne dohányozzon, nem feltétlen segít az, hogyha 50-ről 70-re növeljük ezt a százalékot. Fontos, hogy figyelmeztető jelzésekkel lássuk el, a, a csomagolást, de nem tudom, hogy rögtön az üres vagy teljesen fehér csomagolás bevezetése értelemszerű. Mik az érvek? Aztán itt vannak a saját sodrású dohánytermékek, a sodor cigaretták, és azok a, meg akarják tiltani azokat a, azokat a kartondobozokat, amikben ezt árulják, és azt akarják bevezetni, hogy csak zacskóba lehessen árulni a sodrásra való dohányt. Milyen mögött az igazi érv? Miért? Mi ennek az oka? Nem igazán látok értelmes indokot amellett, hogy a kartondoboz betiltsuk, és, és akkor most zacskóban áruljuk a sodrandó dohányt. Zárásképpen pedig a bizonyossági javaslat bizonyos megfogalmazásai számomra nagyon furcsák voltak, nem adnak a termékek kialakítására szabad teret, és aztán, hogyha mégiscsak van valami kreatív ötlet az ipar részéről, akkor ezt leönti a bizottság egy generál szószal, és azt mondja, hogy nem szabad olyan e, dolgokat alkalmazni, ami, ami a dohánynak a pozitív társadalmi hatására utal. Hát itt e, egy, ilyen jogszabályoknak nincs nincsen demokráciában, ez diktatúrába tartozik. E, hogy gondolja, hogy, hogy a bizottság delegált jogi aktusok formájában ilyen önkényes megfogalmazással ilyen dolgokat meg akar határozni. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi formában a jogszabály inkább csak arra alkalmas, hogy az emberek kritikáját, a szkepszisét az Európai Unióval szemben erősítse, és az a trend, hogy az emberek a közelmi kutatások szerint e, elégedetlenek velünk szemben. Úgy gondolom, hogy nagyon alkalmas ez a jogszabály arra, hogy növelje az elégedetlenséget. Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok tárgyilagosan beszélni a kérdésekről, de hát azért megértem, hogy Florenc kollega egy kicsit fel van háborodva, ugyanis az az idézet, amire hivatkozott, az se volt igazán tárgyilagos. A co two kibocsátás kérdésével kapcsolatban Krámer úr azt mondta egy nagy német újságban, hogy a parlament környezetvédelmi bizottsága klmapolitikai álmodozókból áll. Hát bizony ez sem túl objektív, uram. Tehát mi itt kompromisszumokat kötöttünk, az de ezeket elfogadta, és ez nem jó módja az euroszkepszis elleni harcnak, ha ilyen idézeteket hozunk föl. De vissza a témához, én támogatom összességében a bizottság javaslatát, kiegyensúlyozott anyag, és van módosító mindkét irányba. A csomagolás formáját, méretét illetően konszenzus van, Köszönöm Linda meg Evan asszonynak, hogy azt mondja, hogy ezt nem kell olyan mélyrehatóan szabályozni, és akkor nem is kell erről annyit vitatkozni. A kiegészítő anyagok, adalékanyagok, Hát itt az e-cigarettáknál egy kicsit okosabb megoldást kellene még találni Fontos számomra, fontosak azok a módosítók, a 1352, 54, 55. Kérem Linda meg és a kollégákat, hogy ezt pontosabban nézzék meg. Mi nagyon sok kollégával együtt azt javasoljuk, hogy felhívjuk a figyelmet a passzív dohányzás veszélyeire, különösen gyermekek esetében sokkal jobban, mint eddig, ha Brüsszelben, vagy az valamelyik tagállamban, ha kimegyünk az utcára és megkérdezzük, hogy a dohányzás, tudják-e, hogy a dohányzás tüdőrákot okoz, akkor legtöbben ezt tudják de egy tanulmányt olvastam, akkor még nem voltam itt a parlamentben, hirtelen gyermekhalált is okozhat, koraszülést, asztmát és nagyon agyhártya gyulladást, tehát meningitis valószínűségét is megnöveli. Azt hiszem, hogy ezek kemény tények, súlyos tények, és sokkal jobban fel kellene erre hívni a figyelmet. A szabadság elve persze ott van, mindenki döntse el maga, hogy árt-e magának vagy nem, de hogy a gyerekeknek ne ártsunk, azért itt vége a szabadságjognak, úgyhogy itt sokkal világosabb szabályokra lenne szükség, úgyhogy kérem, hogy támogassák ezt a módosítót. A bizottság azt mondja, hogy ez nem tartozik ide. ide. A komitológiai eljárásban mi ezt kidolgoztuk, és akkor ott volt az igat a világon mindenki, de hát kedves bizottság, nekünk itt együttdöntési jogunk van, itt van előttünk a javaslat, és azért nem várhatják el komolyan, hogy órákon, hónapokon át itt vitatkozunk, aztán ami hogy végül mi történik, azt majd a bizottság intézi el a komitológiai eljárás során. Hát azért némi mondanivalónk mondani nekünk is van, és nem komitológiázni kellene itt, hanem elfogadni ezeket a módosítókat. Köszönöm szépen. Köszönöm Péter Líze. Most pedig Paulo Bartolozzi kollega következik. Tessék. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, és a következőket szeretném hangsúlyozni. Az ENVI szakbizottság olasz tagjaiként igen sok módosítást terjesztettünk be a szöveghez. Mindegyik gyakorlatilag aggodalmainknak ad hangot, ugyanis úgy gondoljuk, hogy negatív hatással lennének a jelenlegi ö, jogszabálytervezetnek versenyszempontból ö, szellemi, szabad, szem, szellemi tulajdonjog szempontjából és ö, az emberi szabadságra nézve egyaránt, és mindezt nem lehet az egészségvédelmi mm, indokokkal ellensúlyozni. Azt szeretnénk tehát elérni, hogy javuljon a belső piaci működés, és ezek a gondolatok szerepelnek is a szövegben. Igen, sok nemzeti parlament például az olasz alsó és felsőház is negatív véleményt fel, ha, fogalmazott meg a szubszidiaritás elvének nem figyelembevételé miatt ezzel a javaslattal kapcsolatban. Például az aromák tekintetében úgy tűnik, hogy a javaslat nem a kitűzött célokhoz fog hozzá segíteni, hanem inkább valószínűleg a tagállamokra hárít majd olyan feladatokat, amelyek a megvalósítást, amely a nehezen megvalósítható jogszabályt tovább nehezítik. Úgy gondolom. hogy a szellemi tulajdonjog is sérülhet, illetve a fogyasztóknak az információhoz való jogát sérti ez a jogszabály, azzal, hogy nehezebben lehet majd hozzáférni olyan termékekhez, amelyek alacsonyabb kockázattal rendelkeznek. Itt egy adhok normatívát akarnak bevezetni, az e-cigarettára gondolok, amelyről már igen sokan beszéltek. Azután a bizottság igen sok hatalmat kap, leg, a legfontosabb kérdésekben is, pedig erre nincsen szükség, hiszen ez semmi nem indokolja, és tagállami kompetenciákat is magához ragad a bizottság, illetve a társjogalkotóktól is elveszi a jogalkotási hatásköröket. Éppen ezért szeretnénk azt, hogyha olyan döntés születne, amely nincsen egyrészt összhangban áll a javaslat céljaival, mert a jelenlegi formájában biztos az illegális eladások mértéke igencsak megnőne. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem ilyen jellegű jogszabályokkal kell csökkenteni a dohányzást, hanem be kell fektetni az információs kampányokba, illetve a megelőzésbe. A fiatalokat, a gyermekeket az iskolákban tájékoztatni kell a dohányzás ártalmairól. Köszönöm szépen, Glenis Wilmot kapszolt. Um, first of all... Köszönöm szépen. Most hát először is Martinnal és Andersonnal egyetértek, és szeretnék gratulálni az íreknek, úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba haladnak. Egy kicsikét el borzaszt engem az, amikor a dohányzást a kávéívással egy szintre próbálják tenni. Ez egy nagyon fontos probléma. Itt nem arról van szó, hogy be akarjuk tiltani a dohányzást, és nem akarjuk az ő szabad választási jogaikat csorbítani. Itt egy hatalmas közegészségügyi kérdésről van szó, hiszen minden második dohányos meghal a végén, és ez hatalmas költségeket is ró az egészségügyi szervezetekre, és nem beszélve az emberi életek, az emberi életveszteségekről. Jó néhány módosítást beterjesztettem kollégákkal együtt, különböző politikai hovatartozású kollégákkal, az e-cigarettákkal kapcsolatban azt hiszem, hogy ezt pontosan úgy kell a véleményem szerint tekinteni, mint ahogyan más dohányipari termékeket, és ami pedig a dohányok, dohányipari termékek eladását illeti, bizonyos tagállamokban már eleve nem szabad nyitott polcról árusítani, Főként a tizenévesek gyakran így kezdenek dohányozni. Új-Zélandban például készült egy olyan tanulmány, amelynek az alapján kiderült, hogy azok a gyermekek, akik nyitott polcos dohányipari termékeket láttak, háromszor gyakrabban kezdtek dohányozni, mint olyan gyermekek, akik ezzel nem találkoztak. Tehát mégiscsak a emberi szem elől el kellene rejteni ezeket a termékeket. Persze a dohányipari cégek beperelik ezeket az államokat, és bírósági ügyek vannak most ebből, mert ők azt mondják, hogy versenytorzítóak ezek a tilalmak. Ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy nagyon sajnálatos ez az utolsó pillanatban való módosítás a bizottság részéről. Szerintem ez egy fontos lehetőség, eszköz a kezünkben a mm, fiatalok eltérítése a dohányzástól ö, céljában. Hiszen meg akarjuk őrizni az emberéleteket, nagyon szépen köszönöm, és most Andrés Rodriguez kollega következik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, valóban egy nagyon belcsvágyó javaslattal van dolgunk, és nem lenne jó, hogyha visszalépés történne a már meglévő irányelvhez képest és csak egyet tudok érteni azokkal, akik azt mondják, hogy néhány javaslat túl messzire megy. Spanyolországban több időre van szükség ahhoz, hogy elmagyarázzuk, hogy mi az, ami nincs benne a javaslatban. Ugyanis azt kell elérni, hogy egyensúly legyen a javaslatok között egyrészt, mert nem csak arról van szó, hogy az ipar nyereségét biztosítsuk, ez nem lehet célja az irányelvnek. Arról van inkább szó, hogy mindenek előtt a, a környezetet kell figyelembe venni, hogy például a szivarozás milyen megítélést kap. A 10% ahogy a javaslatban szerepel, az jó, de itt arra a tíz országra koncentrálnak, ahol a legnagyobb a fogyasztás. Egyet értünk az adalékanyagok tilalmával, aki, nem, aki dohányzik, az nem akar adalékanyagot. A cukor esetében figyelembe kell venni, hogy ez, egy, ez, ez része, és nem pedig adalékanyag a termékben. A narancsitalnál például ott is hozzátesznek vizet, mert a termeléshez ez szükséges. Hát itt meg cukrot tesznek hozzá, mert eh, ez kell a bizonyos termékeknél. És ez benne van eleve már a dohányban is. Úgyhogy konszenzusra kell törekednünk, egyensúlyra, és nem szabad elfelejteni, hogy a legfontosabb cél az az, hogy a fiatalokat megakadályozzuk abban, hogy elkezdjenek dohányozni, szóval és kezdjék el, ne szokjanak rá a dohányzásra. Ez fontos egészségügyi kérdés, ezt látni kell mindenkinek, iparnak, fogyasztónak, gyártónak egyaránt. És azon kell lennünk, hogy ne olyan törvényt szorgalmazzunk, amely csak veszélyezteti az egészséget, és végül is olyan javaslatokra van szükség, amelyek a polgárok védelmét szolgálják. Köszönöm szépen, De Lange kolléganő. Sokakhoz hasonlóan én is arra szeretnék összpontosítani, a legfontosabb pont számomra az az, hogy a dohányipar nehogy már új fogyasztókat nyerjen, és azok, akik már egyszer megvannak, azok ne ártsanak másoknak és mióta Belgium bevezette a dohányzás tilalmát az élő a vendéglátóipari helyeken eh, gyakorlatilag jelentősen csökkent a koraszülés. Tehát igenis van közvetlen eh, kapcsolat a két dolog között, és Péter Líze módosítóját eh, támogatom, én is aláírtam, hogy a dohányzás hatását meg kell vizsgálni, milyen a passzív dohányzás hatása a gyerekekre egy másik kérdést is alá szeretnék húzni a három percben, amivel rendelkezem, hogy a keretkonvenció, a WHO anyaga kimondja, hogy a, a gyerekek esetében a játékok vagy a csokoládé cigarettát, ezt egyszerűen meg kell tiltani és mostanában elképzelhetetlen, hogy a gyerekének az ember egy csokoládét, cigarettát adjon, mert azzal a dohányzást imitáljuk. De nincs tiltva, tehát ezzel foglalkozni kell. És ami még aggasztóbb, hogy manapság nagyon, ezek a termékek sokkal fejlettebbek már, mint azok, amiket mi ismerünk, a csokoládé, cigaretta, meg az egyéb játékok, a vízipipa, vagy a egyéb játékok, ahol, ahol nincs ott a dohány, csak az ízek vannak ott, és nem tudjuk pontosan, hogy ez, ez az ízesítés, ez mit csinál. Ezzel kapcsolatban még nincs elég kutatási eredmény, de vonzó a fiatalok számára, mert hogy olyan szépen csillognak, villognak, és egy kis fény van a végén, egy LED lámpa, és hogyha ez felvillan, akkor az egy nagy élményt jelent a gyerekek számára, és akkor ehhez hozzá tudnak férni. Úgyhogy véleményem szerint fontos a dohányipar számára, hogy ezt szem előtt tartsa, és most erre a jogszabályok nem vonatkoznak, ezt kezelni kell, és eh, itt most nem arról van szó, hogy csók, mint a csokoládé cigarettát. nagyon jól értem, hogy Ríze úr hasonló módosítókat terjesztett be. Nagyon nehéz jogilag megfogalmazni ezeknek a tiltását de hát én azt mondanám, hogy a dohánytermékek imitációját kell ö, megfogalmazni. Nem tudom, hogy, hogy mm, hogyan fejezzük ezt ki, ezt meg kell tennünk, és ami pedig a delegált aktusokat, jogi aktusokat illeti, nem csak bennünket érint ez a parlamentet, hogy a bizottság itt azt akarja, hogy az égat a világon minden hatalmat magához vonjon ezzel a jogszabályjal kapcsolatban, mert az nem egy közvetlenül választott testület, hanem a tagállami parlamentek is fognak ezzel foglalkozni a jövőben, és hogyha az Európai Bizottságnak megadjuk ezt a hatalmas hatalmat a delegált jogi aktusokkal, akkor minden felülvizsgálatot ők fognak elvégezni ezzel és ez a holland parlament, meg minden más parlament ügye is, és támogatom Lindát abban, amikor azt mondja, hogy mindenképpen korlátozni kell a bizottság ambícióit ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Krisztofi Fiona következik. Köszönöm szépen. Először is szeretném Lingának megköszönni azt, hogy a snusz kapcsolatos két gyökeret meghatározta. Egyrészt megengedjük az unióban, vagy figyelembe vesszük a csatlakozási szerződésben leír derogációkat. Ugyanis amennyiben nem foglalkozunk a témával, az, akkor tulajdonképpen szőnyeg alá söpörtük ezt a kérdést. Valami, valahogy döntenünk kell ugyanis most bizony változik a kép, a jelenlegi helyzet változóban van. Hogyha azt mondjuk, hogy betiltjuk a belső piacon, ugyanakkor Svédországban nem, nagyon sokan egyébként már unják ezt az egész kérdést. Amennyiben megengedjük a cigarettákat, betiltjuk a snűzt, és viszont Svédországban megengedjük, és ott korlátozzuk, ahhoz hasonló lenne, mint hogyha mondjuk a vodkát és a vörös bort betiltanánk, de Franciaországban a vörös bort nem tiltanánk be, hanem szabályoznánk. Én úgy gondolom, hogy rossz az, amikor betiltjuk az egyébként kevésbé ártalmas dohányterméket. Callahan képviselő is utalt már a hozzáférés lehetőségéhez. Nem kell megismételnem tehát azokat az érveket, tényeket, amelyek arra vonatkoznak, hogy a snus nem olyan veszélyes, mint más dohánytermékek, hiszen Svédországban sokkal kevesebb a dohányzáshoz köthető halálesetek száma. Nem azt mondom, hogy jó dolog a snus, de kevésbé öm, ártalmas, mint más dohánytermékek. Éppen ezért egy kicsit furcsa az, hogy be akarják tiltani pont ezt az ágát a dohányzásnak, amely kevésbé veszélyes, mint más termékek. Karl Heinz Florenzel nem értek egyet, mert ő azt mondja, hogy a kizárás egy lehetőség. Én nem akarom a rá ráerőltetni más országokra, nem ez a célom, ugyanakkor azt viszont el szeretném mondani, hogy itt nem csak Svédországról van szó, hiszen Dénországban, Dániában is hatalmas vitákat kavar ez a téma, és Norvégiában is. mert bizony őket is érinti ez. Ez egy kulturális örökség, úgymond, és talán a legértelmesebb dolog az lenne, hogyha azt mondanák, hogy azok a tagállamok, amelyek nem akarják, azokat ö, ott tiltsák be. Próbáljunk meg tehát valamiféle kompromisszumra jutni. De örülök annak, hogyha mm, látjuk azt, hogy most bizony válaszút elérkeztünk, nem lehet szőnyeg alá söpörni ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Edith Estrella kapszót. Köszönöm szépen. Linda McEvennek köszönetet szeretnék mondani, mert nagyon nehéz volt a dolga, egy ilyen polemikus témát kellett feldolgoznia, egy ilyen komoly témát, mint a dohányzás. Nos, a közegészségügyi helyzet a polgárok egészségének védelme. Nyilván ez a célom, és célunk, és nyilvánvalóan bizonyított tény, hogy a dohányzás különösen veszélyes az egészségre, növeli a halálesetek számát. Úgyhogy a lehető legtöbbet meg kell tennünk annak érdekében, hogy a dohányosok, különösen a fiatal dohányosok, a fiatalság, tudatában legyen a fogyasztás, a dohány élvezetének, veszélyeinek. Vannak olyan szempontok, ahol ugyanakkor méltányosnak kell lennünk, ami a dohányipart illeti, igaza volt azoknak, akik azt mondták, hogy be kell tiltani az utánzatokat, korlátozni kell az illegális dohánykereskedelmet. Ezzel kapcsolatban új jogszabályokra van szükség, és meg kell er-, előznünk azt, eh, hogy illegális termékekkel pótolják eh, a drágábbá váló termékeket. Ami Portugáliát a saját országomat illeti, el szeretném mondani, hogy Portugáliában a dohányipari termékek reklámja generálisan általánosságban be van tiltva, tehát nem lehet reklámozni a dohánytermékeket. Erre már nincsen lehetőség. Én magam is módosító indítványjal éltem a 8-as cikkelyel kapcsolatban, más kollégákkal együtt, és nagyon elégedett vagyok azzal, hogy Linda támogat ennek a módosító indítványnak az átvételével. Ez egy olyan módosító indítvány, amelynek tárgya a csomagolás volt, tehát hogy 50 mm-es kép legyen rajta, és hogy milyen formája legyen a csomagolásnak. Ami a csomagolást illeti, a lehető legkisebbnek kell lennie, és ez bizonyos tipikus bevált hagyományos márkáknak, a, a Madeirának és másnak az eltűnéséhez fognak vezetni és ez nyilvánvalóan befolyásolja az amúgy sem jó gazdasági helyzetben lévő dohánytermelő régióknak a gazdasági kiállításait. Talán ezzel kapcsolatban módosításokat kellene tennünk, és így talán lehetővé kellene tennünk a dohányipari beruházásokat. Tudjuk, hogy milyen a helyzet. Ezekben a régiókban csak a tovább növekedne a munkanélküliség, ami amúgy is már drámai mértéket öltött a saját országomban. Jó lenne, hogyha nyilván ezt nem úgy látnánk, hogy, hogy merényletet követünk el a közegészségügy és az emberek egészsége ellen, de fontos az, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. A fiatalokat pedig többé-kevésbé arra kell motiválni, hogy ne kezdjék el a dohányzást, illetőleg hagyják abba e, azt. Ezért vagyok a liberális frakció árnyékelő által előadott módosító indítvány ellen, e, amely a csomagolásokon szereplő reklám méretének növelését irányozza elő. Igaza van természetesen, hogy a reklám befolyásolja a fogyasztást, de ezek olyan dolgok, amikkel most nem foglalkoztam, amit én fontosnak tartok, hogy minden esetben a csomagolás kérdését megfelelően rendezzük. Köszönöm szépen. Gardini képviselő asszony kapsz. Köszönöm szépen. Nagyon sok minden elhangzott már, de általában azt mondhatjuk, hogy ugyanabban a hajóban nevezünk, egyetértünk abban, hogy rosszat tesz a dohányzás, úgyhogy a lehető leginkább csökkenteni kell a dohánytermékek alkalmazását. Egy hajóban nevezünk akkor is, amikor azt mondjuk, hogy a prioritás a fiatalok védelme, illetve az, hogy ne segítsük az ő dohányzásuk elkezdését, és hogy a passzív dohányzás elől is védelünk kell az embereket. Erre Líze úr is rámutatott. Ugyanakkor a lehető leghatékonyabb eszközeket kell alkalmaznunk. Szerintem az eszközökről nem értünk egyet. Tehát most először Európában, amikor általában harmonizált megoldást kívánunk alkalmazni, most inkább a formát, illetve azokat a kereskedelmi szabályokat kívánjuk előtérbe helyezni, amelyek nem az egészségvédelmet fogják szolgálni. Olaszország nem hiszem, hogy másként állna hozzá ehhez a kérdéshez, hiszen Olaszország már hosszú évek óta a dohány ellen felvette a harcot, a szenátus adatai azt mondják, hogy 2003 és 2012 között 27,6%-ról 20,8%-ra csökkent. Ez 6,9%-os csökkenés. Ez szerintem egy nagyon jó eredmény. Olyan stratégiákkal értük ezt el, amelyek egy kicsikét máshogy néznek ki, mint eh, amiket most a bizottság próbál ránk erőltetni. Egyet értek Esztrél a kollégával abban, hogy egész egyszerűen nem látom a különbséget a kicsit hosszabb vagy rövidebb cigaretta között a dohányzók számára. Én inkább az a helyek, bizonyos helyeken való betiltás, illetve a az oktatás az, amiben hiszek. Már egész kiskorban szerintem ezt el kell kezdeni. És ne felejtsük el azt sem, hogy itt függőségben élő személyekkel kell megküzdenünk. Hogyha nem találják meg egy bizonyos piacon, akkor majd máshol fogják azt megkeresni, és az adatok is azt mutatják, hogy nem is annyira a cigaretta csempészet, hanem inkább a cigaretta hamisítás van emelkedőben, azért is, mert egyre drágább a cigaretta, és ezért a mm, válság miatt is nagyon sokan inkább az olcsóbb hamisított termékekhez folyamodnak. Egyébként ezek ráadásul bármit tartalmazhatnak, még akár műanyag darabokat is. Úgyhogy ez még további egészségügyi kockázatokat hordoz magában. Márpedig a standard csomagolás mindenképpen szerintem, hiszen a parlament is ilyen irányba vizsgálódott, további közegészségügyi problémákat okozhat ugyanis konkrét mérgezési esetekkel kell majd számolnunk, hiszen ezek a cigarettákkal kapcsolatban nem is tudjuk, hogy egyáltalán mit tartalmaznak, és az is lehet, hogy nem csak konkrét mérgezési esetek, hanem közép vagy hosszú távú nagyon súlyos egészségkárosító hatásai lehetnek ezeknek a hamisított termékeknek. Én szerintem egy kicsikét szélesebb körben kellene elgondolkodni, és az egészség megőrző hatásokra kellene hangsúlyt fektetni. De ennek ellenére nagyon szépen köszönöm a jelentéstevő munkáját. Köszönöm szépen, kolléganő, ezzel elértünk a hozzászólók listájának végére. Ez az egyik legterjedelmesebb jogalkotási folyamatunk, amelyel itt foglalkozunk ebben a parlamenti ciklusban, itt a szakbizottságban. Sok vitára is okot adott. Egy dolog azonban tény, hogy a dohányzás az Európai Unióban 700 ezer ember halálát okozza. Hogyha ezt lebontjuk tagállamokra, Karl-Heinz Florenz egy vitában korábban ezt megtette, hogyha minden nap, minden tagállamban e, egy minden nap lezuhanna egy repülőgép, akkor három napon belül betiltanák e, a repülést, pedig ez ugyanannyi halálesetet okozza, mint a dohányzás. Úgyhogy nézzük meg, milyen helyzetben vagyunk. Teljesen világos, hogy egy 60 éves, aki egész életében dohányzott, a jogszabályalkotással nem lesz majd jobb útra téríthető, ez teljesen világos, amit tehát most teszünk, az új jogszabály, és a módosító indítványok azt kell, hogy célul tűzzék ki, hogy az új generációk ne kövessék a korábbi generációknak a példáját, és ne váljanak függővé. Ez lenne az értelme ennek a jogszabálynak. Az én saját régiómban van egy szólásmondás, hagyjuk a dolgokat a maguk helyén, úgy gondolom, hogy tegyük mi is ezt. A dolgokat kezeljük a helyén, fontos, hogy az egészségvédelemmel foglalkozzunk, de foglalkozzunk az újszerű termékekkel is. Ezzel kapcsolatban volt egy workshop, nem vagyok teljesen elégedett az elektromos cigarettával kapcsolatban tartott workshop eredményével, és eh, itt is látható volt részben, hogy miért van szükség ennek a határértéknek a bevezetésére az elektromos cigaretta eredetében, és ezzel gyakorlatilag betiltjuk azt, és már csak a gyógyszertárban lesz majd kapható. Ugyanis ez nem egy leszoktatás segítő eszköz, hanem gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy a nikotin élvezetét továbbra is biztosítsuk azoknak, akik már nem a cigarettához nyúlnak. Tudom, hogy ez nem a megfelelő hely, hogy az elektromos cigarettával kapcsolatos jogszabáról beszéljünk, de az árnyék előadóknak még mindenképp foglalkoznia kell ezzel, Linda McEwen pedig majd a munka végén a több mint ezer eh, csak innen a szakbizottságból érkező módosító indítványt fel fogja dolgozni. Nagyon remélem, hogyha eljön a szavazás ideje, és mindenki hajlandóságot mutat, akkor az európai parlamenti választásokig le tudjuk zárni ezt a jogszabályalkotási folyamatot. Ez egy jó megközelítés eh, mód, ugyanis a bizottság arra eh, próbál meg kényszeríteni minket, arra ösztönöz minket, hogy ezt így tegyük, maga biztos is adósa volt e- e- ezzel a jogszabályjal Európának, most ezt megtette, úgyhogy mi is azt tegyük. Nagyon boldogok vagyunk, hogy azt tette, amit várt nekünk is. Most az a feladatunk, hogy valami jó dolgot indítsunk útnak, azzal az alapelvel, hogy helyén kell kezelni a dolgokat, és el kell gondolkozni azon is, hogy itt e, most kerek vagy szögletes csomagolás legyen. Nekem teljes a bizadalmam az előadóba, hogy sikerülni fog neki, sikere vinni ezt a dolgot, és mielőtt megkapná zárószóra az előadó szót, megadnám a bizottságnak a szót, nagyon sok dolog elhangzott, és szükséges időt elős irányoztunk erre a vitára. Kérem, hogy a jelenlévő kollégák által elmondott kérdésekre térjen ki, és utána pedig az előadó kap majd szót. Uh, Köszönöm szépen. szeretném megköszönni ezt a csodálatos és hatalmas munkát. Köszönöm a kérdéseket, módosításokat, megjegyzéseket is. Lehet, szeretnék most néhány olyan javaslatunkra utalni, amely itt is ma szóba került. A hozzávaló kérdése az egyik, illetve az ízadalékok. Az erős szakhatás, vanília, mentol. Ezt mi azt javasoltuk, itt azért javasoltuk a tiltást, mert ez vonza a fiatalokat. Azután a vanília, a mm, cseresznye vagy eperízesítés, a különböző innovációk révén, mentol kapszulák beépítése a cigarettákba egyre inkább növekvő tendenciát mutat. És egyébként a mentolos cigaretta általában arra vezeti rá a fiatalokat, hogy kezdjék el a dohányzást, és aztán ők dohányzókká válnak, rászoknak a cigarettákra, és különböző korosztályokban megvizsgáltuk ennek a jelenségnek a hatását. Tehát ezek az ízesítések bizony a káros hatás maszkírozását szolgálják. Aztán a címkézés és csomagolás kérdése. Nagyon sok kérdés felmerült, ezzel kapcsolatban arra szeretnék emlékeztetni, hogy különböző tanulmányokat vettünk figyelembe, amelyekből világosan kiderül az, hogy minél nagyobbak a képek vagy felhívó szövegek, ezek működnek, eltérítik a dohányzókat, és ezért azt javasoljuk, hogy 75%-os arányban legyen részt, legyen jelen a csomagoláson a felhívó szöveg. A vitában az is felmerült, hogy például Belgiumban három nyelven kell eleve alkalmazni ezeket a felhívásokat, és már ez így is 65%-át teszi ki a csomagolásnak. Aztán ugye a kanadai példára is utaltak többen, itt 75%-os felületről beszélünk. Itt tények támasztják alá a gondolatmenetünket. Fontos kérdés az e-cigaretták témája, és itt szeretném világossább tenni az álláspontunkat. A bizottság azt szeretné, hogyha az elektronikus cigaretták jelen lennének a piacon, de jó minőségben és biztonságos formában és ehhez egy megfelelő jogi háttér kell, és három kérdést kell feltennünk ezzel kapcsolatban magunknak. Egyrészt hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ezek biztonságosak legyenek, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az e-cigaretták valóban arra bírják rá az embereket, hogy leszokjanak a dohányzásról, és végül hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ezek ne ö, újabb vonzó termékekké váljanak a fiatalok számára, és épp hogy a rászokás segítsék? Ezen kérdésekre a választ igazából gyógyszerészeti témában találjuk meg, és úgy gondoljuk, hogy ö, attól függően, hogy milyen küszöbértékekben található nikotin ezekben a termékekben, a gyógyszerek kategóriájába sorolnánk őket, tehát egy különleges rezsim alá esnének. Ez pedig a logikát nézve azt mutatja, hogy működőképes opció. És végül a bizottság a snűszel kapcsolatban egy kommunikációt adott ki. Ezt június 5-én fogadtuk el. Ez a kezdeményezés a biztost is arra ösztönözte, hogy erősítsük a biztonsági jellegét, jellegeket. A delegált jogi aktusokkal kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy figyelnünk kell a nemzetközi tudományos fejleményekre is, akkor, amikor a jogalkotást tervezzük, hiszen állandóan változik a kép. Ezek a delegált jogi aktusok egyébként igen kis mozgásteret biztosítanak a bizottságnak. És végül azt is láthattuk, hogy a tanácson belül is arra mutató jeleket tapasztalhatunk, hogy jobban szabályozzák a delegált jogi aktusokat a bizottsággal szemben, és végül, ami a gazdasági vitát illeti, hát egyrészt egyesek azt mondják, hogy csak 2%-os lesz a csökkenés, ezt várjuk a fogyasztásban. Egyesek szerint ez kevés, ugyanakkor ez 2,5 millió embert jelent. Ez azt is jelenteni, hogy egész, közegészségügyi szempontból hatalmas hatást érhetnénk el. A pozitív lista, a hozzávalók pozitív listája, illetve a cukorhozzáadás kérdésével kapcsolatban is elmondtuk a véleményünket, de ezt most a kollégám fogja kifejteni. A pozitív listával kapcsolatban ö, ova, alaposan elemeztük a lehetőségeket számosoknál fogva. Jelenleg még nem javasoltuk a pozitív listát. Először is azért nem, mert ez egy nagyon komplex terület. Százával, ezrével vannak adalékanyagok, amelyeket használnak és ezeket lehet helyettesíteni, egyik a másikkal helyettesíthető, és ez nagyon nehéz szabályozni a pozitív lista az azt mutatná, hogy ezek az adalékanyagok biztonságosá teszik a terméket, megfelelők, jók, és ez ártalmatlaná teszi a dohányterméket. Ezt a benyomást sem szeretnénk kelteni. Akkor, hogyha a pozitív listát komolyan vesszük, akkor nagyon szigorú kritériumokat kellene kialakítani, és jelenleg eh, senki nem tudja ezeket meghatározni lehetne a toxicitásra, az eh, addiktivitásra, a függőségre hivatkozni, és bizonyos kritériumok kínálják magukat, vagy a belégzést megkönnyítik, de hát ez technikailag rendkívül komplex kérdés, és ha a pozitív listát komolyan vennénk, akkor gyakorlatilag egy olyan helyzetbe kerülnénk, amelynek nehéz hatás, negatív hatása lenne Európában a dohány termesztésre, és a bizottság ezért egy nagyon kiegyensúlyozott megoldásra törekszik ezen a területen. Én még egyszer felhívom a figyelmet arra, hogy ennek a listának a menedzselése nagyon komoly administratív terheket jelentene, és nagyon komoly forrásokat is követelne. A bizottság tehát jelenleg nem javasolja a pozitív listát. Néhány megjegyzést még a csomagolás standardizálásával kapcsolatosan egyértelműen mondom, hogy a bizottság nem teszi ezt más termékek esetében sem. Számos variáció van a csomagolásra, ami elfér a javaslatban, a cigaretták területé, cigaretták esetében egyfajta standardizációt javaslunk, de a szándék az az, hogy biztosítsuk a láthatóságot, és világosan látható legyen a figyelmeztetés, hogy ez káros az egészségre de nem kívánjuk a softpacket, elősegíteni, amit viszont, amitől meg akarunk szabadulni, az a félrevezető csomagolás, meg az a csomagolás, amely különösen vonzó a fiatalok, a gyerekek számára. Ez a szándék, de meg fogjuk vizsgálni a részleteket, és a tagállamokkal a tanácsban folytatott vitán és fel fogjuk hívni a figyelmet bizonyos nehézségekre a csomagolással kapcsolatban. Készek vagyunk minden problémát megvizsgálni. Elhangzott az is, hogy a csomagolási rendelkezések problémákat vetnek fel a csomagolási ipar számára is, ugyanis kevesebb dolguk lenne. Én azt hiszem, hogy erre azt válaszolhatjuk, hogy még akkor is, ha egyszerűsödik a csomagolás, a dohányiparban azért még lesz csomagolás egyrészt, másrészt pedig lesznek képes figyelmeztetések, biztonsági rendelkezések, ez pedig új kihívást jelent majd a csomagolóipar számára, és éppen lehet, hogy még növelés a forgalmat, hogy megfeleljenek ennek az új kritériumoknak, elvárásoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság hozzászólását, és akkor a végén pedig Linda McEwen asszonynak adom meg a szót, aki a raportőre ennek a kérdéskörnek. Köszönöm szépen, a legtöbb kolléga vissza kell, hogy térjen választókerületében ma délután, úgyhogy most nem fogok hosszasan válaszolni a kommentárokra. Gárdini úr, illetve asszony a hamisításról beszélt. Erre ezzel kapcsolatban semmiféle bizonyték nincsen, hogy az egyszerűsített csomagolás nagyobb hamisításhoz vezetne. Nagy probléma a hamisítás, de itt ez inkább a cigaretták árához köthető probléma, mint a csomagoláshoz. Természetesen nem azt akarjuk mondani ezzel, hogy mondjuk a fehér Oroszországból származó illegális cigarettákkal kellene árversenybe lépnünk és csökkentsük a árakat, de azért mégiscsak ez, ezt a ez, ez egy lobby érv. Ők, a lobbisták mondják azt, hogy ö, hamisításhoz vezet az egyszerűsített ö, csomagolás. Sokkal biztonságosabbak lennének egyébként az új dobozok, mint a korábbiak voltak. Zárjegyekkel és így tovább. Nem, nem erről van szó. Ezt egyébként meg is vizsgáltuk több tanulmányjal az Egyesült Királyságban, és erre nincsen bizonyíték. Nagyon sok különböző kérdés merült fel. Vannak olyan témák, amelyekben biztos, hogy nem fogunk tudni együtt egyetérteni. A dolgok egyébként elég gyorsan mozognak a tanácsban, mert szeretnék, hogyha minél hamarabb itt a bizottságunkon belül, illetve a parlamentben dűlőre jutnánk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A jövő héten lesz egy árnyékjelentéstevői ülés, megpróbáljuk majd a kompromisszumokat elkezdeni kidolgozni, és természetesen akik szeretnék törölni a bizottsági javaslatot, azoknak nem fog tetszeni, amit, amilyen kompromisszumokat ki fogunk dolgozni, de ez semmiképpen sem a többség. A többi szakbizottságban a vélemények nem koncepciójára vonatkoznak ennek a jogszabálynak, hanem inkább részletkérdéseire. Tehát én remélem, hogy majd sikerül kompromisszumokat kialakítani, hiszen itt 700 ezer ember haláláról beszélünk, és azt hiszem, hogy igenis is tehetünk különbséget ebben. Az emberek nagy része azt szeretné, hogyha keményen lépnénk fel a dohányzás ellen. Én emlékszem arra, hogy néhány évvel ezelőtt még amikor arról vitáztunk, hogy a közhelyeken nem lehet majd dohányozni, akkor micsoda közfelháborodás volt ebben a parlamentben, és mindenki azzal érvelt, hogy az emberek ezt nem fogják hagyni. De, igenis, és az emberek rájöttek arra, hogy ez helyes lépés volt. Az ICR-a UKIP, ugye, az én hazámban is óriási kampányt indított ez ellen, de közben időközben ők is rájöttek, hogy ez helyes lépés volt. Mert a közegészségügyi szempontból ez jó volt. Nézzük majd meg, hogy hogyan lehet a jövőben a dohányzók számát csökkenteni. Köszönöm szépen, Linda meg Evel, ezzel értünk az eszmecsere végére. A Környezetvédelmi Szakbizottságban július 10-én, 11-én fogunk szavazni, és a mandátumtól függően az a tervünk, hogy 2013. szeptemberén kerül a plenáris ülésre a jogszabály tervezet köszönetet mondok. Július mondtam? Júliusban lesz a szakbizottsági szavazás. Köszönöm szépen mindenkinek a vitában való részvételt. Ezzel a, ugye, július 19-én, 20-án lesz a következő szakbizottsági ülésünk, és szeretnék utalni arra, a jelenlévő egy-kettő-három kollégának, és, vagy négy kollégának, hogy még ma lesz egy workshop a betegbiztonsággal kapcsolatban 15 óra 15-től az A1E2 e teremben angol, francia, olasz nyelven lesz tolmácsolás, mindenki szeretettel várunk, azok pedig, akik a haza, hazafelé veszik az utat, azoknak biztonságos utazást kívánok. Köszönöm.